Marinescu úr jelentése, az Európai Beruházási Bank, az EBB 2012. éves jelentése. Ezzel kapcsolatban üdvözlöm Werner Hoyer urat, az Európai Beruházási Bank elnökét. Most pedig Marinescu úr a szót tessék.